iniziare i lavori. Kedves kollégák, kezdjük el a munkát. Illetve folytassuk. Megnyitom a délutáni ülést. Az első napi rendi pontunk egy prezentáció lesz, amit Kamal Hosszány fog megtartani az Euromet elnöke, az Európai Meteorológiai Program Innováció és Kutatás elnevezésű programról, ez az MP. Már is megadom neki a szót 20 percre. Thank you very much, uh, Chairman, and good afternoon. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkinek kellemes délutánt kívánok. Először is, tisztelt parlamenti képviselők, Hölgyeim és uraim, szeretném elmondani, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és beszélhetek az új programunkról. Itt van velem a program igazgatója, illetve az Euramet igazgató helyettese, ő is itt van a teremben, úgyhogy nekik is meg fogjuk majd adni a szót egy kicsit később nem fogok nagyon bonyolult meteorológiai kijelentéseket elmondani. Ez igazából olyan téma, amit gondolom, hogyha nagyon bonyolultan fogalmazok, akkor senki nem fog ide figyelni. Na most azt mondom, hogy meteorológia, akkor biztos mindenki az időjárásra gondol. Hát az időjárást nem nagyon tudjuk ugyan befolyásolni, de azért a mai napon mégiscsak nagyon szép napsütés kísér minket. De mi most a metrológiáról fogunk beszélni, és nem a meteorológiáról, ez pedig a számítás tudománya. A metrológia egy elfelejtett hős, pedig olyan tudományágról van szó, amiről nap mint nap beszélünk, amit nap mint nap használunk, és többen nem is tudják, hogy ez egyáltalán létező tudomány. pedig a nagyon fontos mértékegységeket minden nap használjuk. Ugye, amikor megtankoljuk az autónkat, akkor fontos, hogy a pénzünkért annyi liter benzint kapjunk, amennyit kifizettünk. Tehát nagyon fontos, hogy a mértékegységek megfelelőek legyenek, amikor kórházba kerülünk, és valakinek mondjuk rákos megbetegedése van, hogyha túlzottan nagy dózisban kapja a gyógykezelést, akkor az egészséges sejtek is elpusztulnak, míg hogyha túl keveset kap, akkor a rákos sejtek nem pusztulnak el. Tehát itt is meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, és mindennek ugye úgy kell megtörténnie, hogy a beteg ezekkel a számításokkal nincsen is tisztában. Ugyanezt történik nagyban a klímaváltozás szintjén is. Rengeteg adatunk van. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy valójában mennyivel növekszik a hőmérséklet. Nagyon sokan azt mondják, hogy aggasztó a helyzet, viszont, hogyha nem jól tippeljük meg a klímaváltozást, akkor esetleg mondjuk London víz alá kerül a saját lakásommal együtt, úgyhogy tényleg nagyon fontos, hogy a kormányok tisztában legyenek ezekkel az adatokkal, hogy megfelelőképpen tudjanak fellépni. Hogyha megnézzük, hogy néhány hónappal ezelőtt milyen híreket olvashattunk az újságban, de hiszem ez már több mint fél évvel ezelőtt történhetett, egy genfi kísérletről olvashattunk, hogy lehet a fénysebességnél gyorsabban is utaztatni Hogyha megnézzük, hogy milyen innovációra van szüksége a jövő társadalmának, akkor megint csak egyértelmű, hogy a megfelelő számításokra szükség van. Hogyha nappaneleket akarunk felszerelni a házunkra, akkor nagyon fontos, hogy olyan hatékonyságú paneleket kapjunk, mint amilyeneket kifizettünk. Hogyha megnézzük a modern közlekedési módokat, a repülőgépeket, az autókat, ezeket a fejlesztéseket több százezer számítás előzte meg. Most valószínűleg 1-2-3 millió számítást kell elvégezni az, hogy elkészüljön egy autó mérést és számítást, mert most már annyira bonyolultak ezek a közlekedési eszközök. A következő pont, amit szeretnék elmondani, az az, hogy a mérések iránti kereslet folyamatosan növekszik a technológiák fejlődnek, folyamatosan dolgozunk, egyre bonyolultabb mérési technológiák jönnek létre, egyre több mérésre van szükség, és egyre több tudásra van szükség, hogy megértsük, hogy mi is történik a világban. Ezért fontos, hogy a mérésekkel kapcsolatos kérdéseket tisztázzuk. Az egészségügyben, a feldolgozóiparban, az egészségügyben, a környezetben folyamatosan egyre több és egyre pontosabb mérésre és számításra van szükségünk. Hát a metrológia és a normák talán első látásra nem tűnnek kifejezetten izgalmasnak, de hogyha megnézzük ezt a grafikont, ami itt látható, és bármilyen termékfejlesztésre gondolunk, akkor az első koncepcióból indul ki mindennek a létrehozása. Tehát valamilyen új ötlet, valamilyen új felfedezés, ami általában az akadémiai világtól érkezik de hogyha egy konkrét termék létrehozására gondolunk, mondjuk az elektronikában, akkor rengeteg mérésre van szükségünk, egészen mindennapi tárgyakhoz. Tehát pontosan meg kell mérnünk ezeket a tárgyakat ahhoz, hogy megfelelőképpen le tudjuk gyártani a terméket is, mivel a termékek sokszor egyre kisebbek, ezért a méréseknek egyre pontosabbaknak kell lenniük. Tehát ez a mindennapi valóság, egyszerűen mindenhez szükség van a metrológiára, a mérés tudományára. Természetesen a koncepció megalkotásánál nagyon fontos az akadémiai szféra, de utána az olyan intézetek, mint a miénk, sokkal fontosabb szerepet játszanak a következő fázisokban, a megfelelő technikai szint elérésében. És um, az innovációs szakértők szintén egyetértenek azzal, hogy a metrológia tudománya rendkívül fontos. A Szeretnék néhány szót szólni az új programunkról, az új európai metrológiai programról, amely az ipari versenyképességet növeli és új technológiákat fejleszt. Kilenc új technológiás projektünk van, amelyek mind azt mutatják, hogy az új fejlesztésekben, az új termékekben, ezek létrehozásában, megalkotásában rendkívül fontos szerepet játszik a metrológia. Ezt szeretem volna elmondani az innováció témakörében, és hogyha tovább lépünk, és megnézzük a következő diagramot, I'll try not to move this too much, but if you, if you look at the diagram... Sajnos folyamatosan változik a kép, de mindjárt megpróbáljuk ezt a problémát megoldani. Tehát legfölül a politikai és társadalmi kihívások vannak, az energiával kapcsolatosak és a klímaváltozással kapcsolatosak. A tagállamok számára fontos, hogy meglegyenek a megfelelő szabályok, meglegyenek a megfelelő jogszabályok, tehát hogyha mondjuk a környezetvédelemről beszélünk, akkor mondhatjuk, hogy a kibocsátás egy bizonyos plafont nem léphet át, és ennek az eléréséhez jogszabályokra van szükség. És a jogszabályok a jobb oldalon szerepelnek, ezekhez szükségesek a biztonsági szintek, a szabályok és a specifikációk, úgyhogy a politikai döntéshozóknak kell ezeket a döntéseket meghozniuk, amit legtöbbször normásítás, harmonizálás és az átláthatóvá tétel útján érnek el, de hogy ezeket a normákat hogyan lehet végrehajtani. Na most ezeket csak úgy lehet végrehajtani, hogyha megfelelő mérési technológiáink vannak. Tehát a metrológia ennek az egész puzzle az utolsó és nagyon fontos eleme. Ennek segítségével tudunk szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyeket a környezeti és energiakihívások állítanak elénk. Tehát a metrológia megfelelő eszközökkel, laboratóriumokkal dolgozik együtt, pedig a metrológiának még azt hiszem, hogy ennél is nagyobb átláthatóságot vagy láthatóságot kellene biztosítani. So in terms of metrology um, organizations, ami a metrológiai szervezeteket illeti, Európában az Euromet működik, és az Eurometről majd a következő szlájdon fogok egy kicsit többet elárulni. Látható, hogy a világ hogyan oszlik meg különböző regionális szervezetekre. Amerika, Ázsia, Afrika, öt nagy regionális szervezet van, és az Euramet az európai, ezek közül egy. Itt látható az Euramet ami a Nemzeti Metrológiai Intézetek Szövetsége. Körülbelül az 1900-as évek eleje óta vannak együttműködések. Valójában 1990-ben indult el az Euromet, és 2007 óta működünk a jelenlegi formában az Euromet EV név alatt, ami a tagállamokat illeti, 37 nemzeti meteorológiai intézettel dolgozunk, és ebből 23 aktívan részt vesz az MR, az EMRP-ben is, és a bizottságtól is kapunk megfelelő finanszírozási segítséget. A programokat így saját magunk tudjuk menedzselni, vagyis ez egy olyan eset, olyan különleges eset, amikor a bizottság átadja az Eurometnek a programok végrehajtását. tehát 23 nemzeti meteorológiai intézet vesz részt a jelenlegi EMRP-ben, és összesen 37 európai enemi alkotja az Eurometet. Van 70 kijelölt intézetünk is, amelyek nem a legfelső szinten álló nemzeti meteorológiai intézetek, hanem valamilyen más területen töltenek be fontos szerepet, és még a IRC-ket is szeretném megemlíteni. Ami az együttműködést illeti európai szinten, Európa számára nagyon fontos az, hogy folyamatosan növekszik a tagság, az együttműködés, amit elindítottunk, az ugye 2002-re datálható, és ennek utána különböző stádiumai voltak. Az európai együttműködés folyamatosan fejlődött az Euromet alatt. 2002-ben volt egy MERA nevezetű projektünk, itt láthatóak zöld színnel a partnerek, aztán az IMERA, itt már több tagunk volt, aztán az IMERA Plus, ami ugye az első volt a 2007-es évben, 60 millió euróval dolgoztunk, aztán az EMRP-nek már 23 tagja volt, és nagy örömmel mondhatom, hogy a jelenlegi programunk még valószínűleg további tagokat vonz majd. Reméljük, hogy már mind a 28 tagállam részt fog ebben venni, ugyanis már mindenki elkötelezte magát a program mellett. Ez nagyon fontos az európai versenyképesség szempontjából, tehát globális szinten van ennek jelentősége. Ez megfelelő infrastruktúrát ad Európán belül, annak érdekében, hogy versenyképesek maradjunk Amerikával, Ázsiával és a világ többi régiójával szemben. Úgyhogy az Empire az új program már magába fogja foglalni mind a 28 tagállamot, és reméljük, hogy ez a szám még növekedni is fog a program élettartama alatt. Ugye az iMira Plus volt az a 21 projektet foglalkoztató szövetség, ami már 23 millióval dolgozott, és az MRP pedig 96 projektet foglalt magába, és már 380 milliós finanszírozással bírt. A külső együttműködések kapcsán van 125 nagy cég, amelyek kapcsolatban vagyunk, 62 KKV, az enemiktől Európán belül, illetve Európán kívül, sőt más kontinenseken is, és vannak 69 egyetemmel is kapcsolataink. A, partner, a partnerek között vannak egyéni partnereink, vannak finanszírozó partnereink, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen jó eredménynek tekinthető, és ez is mutatja, hogy mennyire fontos ez a program, hiszen vannak olyanok, akik pénz nélkül is szeretnének szerződéses felekké válni, és a megfelelő időben ők is megfelelőképpen hozzájárulnak a közös munkához. Több mint száz aktív, érdekelt felünk és résztvevő felünk van, ezek az elkötelezettségek rendkívül fontosak, és én igenis bízom abban, és gondolom, hogy a kollégáim is megerősítik majd ezt, hogy ez valószínűleg a következő periódusban akár még meg is kettőződhet. Úgyhogy ezek az elkötelezettségek nagyon fontosak a számunkra. Az egyetemek is igen jelentősek, hiszen ők adják azt az új tudást, amire szükségünk van az új programok kidolgozásában. Ami szintén nagyon fontos az egyetemek kapcsán, az, hogy ugye minden tagállamban megvan az NMI, amely a szabványosításért felelős. Az Egyesült Királyságban van egy idővel kapcsolatos norma, ugyanez megvan Németországban, és hogyha ezek az intézetek koordinálnak egymással, akkor mindenhol ugyanaz lesz az időszámítás, mert hát nem lenne túlzottan praktikus, hogyha a British Airways egy járata mondjuk London és Brüsszel között elfelejteni az időzónák átállását, és mondjuk két repülő találkozna ugyanabban a légi folyosóban. És most még egyszer visszatérve az egyetemekre, ők adják ugye az új tudást, és folyamatosan nő a velünk együttműködő egyetemek száma. Így sokkal felkészültebbek vagyunk, és jobban fel tudjuk venni a versenyt más nemzetközi szervezetekkel. In the EMRP, in terms of the new program, we hope... Most Reméljük, hogy az Empire programmal kapcsolatban megszületik majd a megjelentés, és várom a bizottság támogatását ebben az ügyben. Bármilyen segítség, amit nyújtani tudnak, nagyra becsült segítség lesz részünkről. A bizottság most a, a programnak 600 millió eurós eh, kerete van, amely eh, arányosan oszlik meg eh, a tagállamok között tíz évig fut a program, de eh, nem úgy fog működni, mint a korábbi, ahhoz képest eh, kiterjesztettük a programnak a hatáját. Tehát az innovációt is magába fogja, foglalja, majd eh, közvetlen támogatást nyújtunk a szabványosításra, illetve kapacitás fejlesztéssel is foglalkozunk hiszen különböző képességi szintet képviselő tagok szervezete vagyunk, és így támogatni tudunk mindenkit. Ez az egyik kulcsfontosságú célja a programnak, hogy a társaság valamennyi tagja megkapja maga, neki járó, neki szükséges támogatást. fontos, hogy ezek a szervezetek részt vegyenek a nemzetközi hálózatok munkájában, ahogy említettem, az egyetemek, az iparágak részéről egyéb kutatóintézetek eh, részvétele eh, a jövőben meg fog kétszereződni. Négy javasolt modulja van ennek a programnak. Az első a természettudományokra vonatkozik, itt eh, alapvető tudományos tanról van szó. Tudjuk, hogy itt nagyon gyorsan fejlődik a tudomány. Pekingben jártam múlt héten, és most láttam az első olyan, néhány olyan ősi időmérőeszközöket, ahol a, egy edényben csöpögött le a víz, és ennek a folyamatnak a megfigyelésével tudták az időt meghatározni. Ma már optikai elven működő óráink vannak, amelyek több millió év alatt késnek vagy sietnek csak egy másodpercet. Ilyen pontosságúak. Tehát fontos, hogy közösen együttműködjünk az iparággal, az iparral, hogy az európai innováció minél egészségesebb és erősebb legyen. A technológia transfer projektjeink rendkívül fontosak, több megalapodásunk van reméljük, hogy eh, partnereinkkel együtt ki tudjuk fejleszteni azokat az alapvető eh, normákat és szabályokat, amelyek a versenyképességünkhöz szükségesek, és ez a tevékenységeinknek igen fontos eh, része. És ahogy említettem, a kapacitásfejlesztés eszközével valamennyi tagállamunknak, valamennyi tagszervezetünknek segítünk, hogy egy kiegyensúlyozott európai fejlettségi szintet tudjunk elérni a program végére. Valószínűleg körülbelül a bizottsági támogatás 30%-át külső partnerek bevonására fogjuk költeni. Ez kb. 90 milliót jelent. A tagok pénze pedig a programok irányítására megy. Tehát az Európai Unió Bizottsága nem a program irányítást fizeti, sokkal inkább a külső partnerek bevonását támogatja szemben a korábbiakkal. Összességében szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy elmondhattam, előadhattam ezt a rövid prezentációt. Természetesen szívesen adok részletesebb információt bárkinek kérésre, és rendelkeznek az e-mail címemmel. De azt még el akartam mondani az prezentáció végén, hogy nagyon e, izgalmas kihívás ez, hiszen óriási lehetőségeket jelent Európa számára, hogyha olyasmit fejlesztünk ki, ami Európát előnyösebb helyzetbe hozza. Nagy kihívás ez, ugyanakkor olyan kihívás, olyan nagy lehetőség, amelyet nem kellene elmulasztanunk. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak, hogy megszólaljak, és remélem kollégám és a professzor a jobban további információkat oszt meg önökkel, de én őt befejezném. Köszönöm. Il signor Köszönöm szépen. Hussein úrnak a prezentációt, a beszámolót. Szeretne valaki hozzászólni? Megnyitnám ezzel az első vita kört. Képviselők, parancsoljon. Szépen. Úgy gondolom, a Nemzetközi Metrológiai Intézet és a vonatkozó kutatás talán nem elég figyelmet kap. Nem vesz részt elég képviselőtársam ezen az ülésen, holott sokat kell tennünk annak érdekében, hogy a közélemény figyelmét felhívjuk e dolog fontosságára. Chichester kollégám is beszélt, illetve mutatta a mértékmérési irányelvet, és ennek kapcsán is felütök a figyelmet arra, hogy, hogy a mérés, a mérés tudomány, például a, a, a, egy példát a, a benzin mennyiségek, volumen mérése a benzinkutaknál. Egy rendkívül fontos kérdés, a belső piac, a kereskedelem, és egy sor más kérdésem, hogy rendkívül fontos. A Vászavadastán két nappal olvastam a német sajtóban, hogy bizony jól lett volna nagyobb figyelmet szentelni ennek a kérdésnek figyelem, mert az európai parlamenti képviselők és az olajipar újabb lecsapolást irányoznak elő, írta a német sajtó. Nem tudom, francia vagy az angol sajtóban mi állt, de tény az, hogy ezeknél a sztoriknál nagyobb figyelmet kell szentenünk a közvélemény megdolgozásának, és figyelem figyelemfelkeltésének. A, a saját házamban 20 éve, több mint 20 éve a vízvezetékeket kicseréltem rézvezetékre, a korábbi únozott vasvezetéket. És éppen most olvassuk az új víz irányelv vitáját, amikor is réz ionokat mutatnak ki a vívóvízben, és ezzel kapcsolatos vita alakult ki, miszerint esetleg a részvezetéket betiltanák. Éppen a portugál képviselőtársok mondták azt, hogy örülök annak, mondta a portugál kollega, hogy végre nincs már ólomvezeték a hazámban, és most meg akkor a rezet akarjuk lecserélni, holott végre az ólomot lecserélték rezet. Tehát a közvélemény számára rendkívül fontos kérdésekben fel kell hívjuk a figyelmet, és ez mind-mind a metrológiával, a méréstudományok kapcsolatos kérdéseket is felvet. Uh, Köszönöm, hogy megjegyzésével megerősítette mindazt, amit uh, elmondtam, és uh, örülök, hogy támogat bennünket az ügyünkben. Prego. Herzog kollega. So much, Chairman, to give me... Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaptam a szót, ennek azt, hogy megkaptam a szót. Először is eh, a parlamenti munkával kapcsolatban szeretném megkérni önt, hogy tájékoztassa a frakciót, hogy milyen programok futnak. Tudom, hogy nem az ön személyes felelőssége ez, de valamilyen módon mindig az euroszkeptikusokat vádoljuk azzal, hogy az európai intézmények eh, imidzsét rontják Fontos lenne, hogy mi ne esünk ugyanebbe a csapdába. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy a mai jelenlétünk itt elfogadhatatlanul alacsony. Nos, ezzel együtt szeretnék köszönetet mondani Hossein úrnak a bemutatójáért, a prezentációjáért. Nagyon jó bemutató volt ez. Jó munkát végzett, de lenne egy kérdésem. Ma a polgárok rendelkeznek minden technológiával, ami elérhető, és ahogy a trendet látom, előbb-utóbb a polgárok összes ilyen eszköze is mérőeszközé válik, a mobiltelefonok, az iPhone-ok és így tovább. Ezek előbb-utóbb a mérési rendszerek részévé válnak, tehát a nagyon professzionális, nagyobb, pontos mérésrendszer, ez, ilyen eszközöket elég egészül ki. És úgy gondolom, hogy az önök szervezet az egyik olyan szervezet, amelyben a állampolgárok leginkább bíznak, és az intés a politikusoknak. Hogy lehet olyan irányba elmozdulni, hogy a polgárok részt vegyenek a mérésben, ugyanakkor nem veszítjük el a pontosságot. Tehát hogy lehet ezt a társadalmi kihívást beépíteni valamilyen módon? az önök munkájába. Tudom, hogy ez ugye egy kicsit kívül esik a, ennek a vitának a keretein, de e pillanatban engem nagyon érdekel, hogy a társadalom hogy vehet részt, a, társ, a tudományos társadalom e, e, munkájában egyszerűen amiatt, hogy e, kifinomult mérőeszközök állnak rendelkezésére. Én jelentéstevője vagyok a hetedik keretprogram eh, költségvetéssel foglalkozó anyagnak, és azt kell mondanom ismét, hogy az Európai Parlament nem fogja a költségvetést megszavazni akkor, hogyha nem látjuk a tanács részéről az elkötelezettséget arra, hogy eh, hajlandóak az összes olyan költségvetési sort eh, az elején megnyomni a híres frontloadinggal, amely a válságból a kilábalást támogatja úgy gondolom, hogy önök ebben nagyon fontos szerepet játszhatnak, ezt egyértelművé szerettem volna tenni. Ennek köszönöm szépen. Van-e bárki más, aki szeretne felszólalni? Nincs. Nos, akkor a vitát lezárom, és megadhatjuk a szót Hosszain úrnak, hogyha még szeretne valamit mondani. Köszönöm egyetlen apró kis megzésem lenne. Gondolkoztam kérdésén a polgárok bevonásán, és az ön javaslatán, illetve azon, hogy hogy is tudjuk ezt a kívást kezelni, és most nincs válaszom erre, de érdekes lehet tudni azt esetleg, hogy sokkal könnyebb olyan dolgokat mérni, amelyek nem élnek. Ha élő dolgokról beszélünk, akkor ez sokkal nehezebb, mert mindig változnak. Azonban van itt egy ilyen vonatkozás, ami az úgynevezett soft metrology, tehát úgynevezett puha méréstan, puha méréstudomány. Például a fájdalomnak a mérése. Nem ebben a programban, hanem egy másik bizottsági finanszírozási programban, ahol egy szakértői csoport elnökeként vettem részt, készítettünk egy olyan dokumentumot, ami arról szól, hogy hogyan mérhető a fájdalom, és hogyan mérhető a boldogság. Vannak manapság olyan kormányok, amelyek mérni akarják ezt, és itt emberekre van szükség, mert itt az emberek maguk a mérőeszközök. Tehát elég okos gondolkodás az, hogy vannak olyan területek, Eh, pontosan ilyen kérdésekben, ahol az emberek, a polgárok hozzájárulhatnak eh, mérési módszertanok kifejlesztéséhez eh, olyanokhoz, amelyek teljesen mások, mint a, a tárgyi valóság mérő eszközei. Ezt érdemes valószínűleg, ez olyasmi, amivel a jövőben biztosan foglalkozni fogunk. Nagyon érdekes felvetés volt ez a polgárok bevonása ebbe a tevékenységbe. Köszönöm. Köszönöm. Akkor köszönjük szépen Kamal Hussein úrnak, az Euromet elnökének a magyarázatát és hozzászólását. Ez zárjuk a napi rend első pontját. Lássuk, mi a második. Egy jelentés Viki Fortollából, és meg is adom neki a szót. Parancsoljon! Nincs túl sok tag jelen, aki viszont itt annak köszönöm. Azt is, hogy eljöttek, meg azt is, hogy módosítókat terjesztettek be. Néhány kompromisszumot fogunk, fogok létrehozni. Az Embiszak Bizottságban is ma reggel követtem a vitát. Néhány gondolatot, ha megengednek. Néhány ö, módosító szólt a széndiokszid csatás áráról. Ha az energia vállalatok nem tudják tartani a CO2 kibocsátási célokat, akkor egyrészt akkor megülő energiaforrásokra kell támaszkodni, másrészt tudom, fel kell tartani az atomerőműveket, és 40, ez mindez 40%-kal növeli a jelenlegi hálózatokba való beruházások szükségességét. Tehát a CCS teljessége nem lesz feltétlenül olcsóbb, mint a teljes megújuló energiaforráskör, ám egyes CCS olcsóbb lehet, mint egyes megújuló energiaforrás sok. Tehát ezért azokat a módusítókat megkérdőjelezném, amelyek feltétlenül költséges technológiának minősítik ezt. Nem ezt mondják tudni a szakértők. Aztán az is aggaszt, hogy nem szeretném alásni azt az álláspontunkat, a technológiailag semleges célokat kell meghatároznunk. Mert volt egy olyan célunk, tudnilik, amely konkrétan arra kényszerít embereket, hogy beruházzanak egy bizonyos széndiokszid csökkentő energiaterülési formába, amely elvett beruházásokat más irányoktól. Úgyhogy ezzel kapcsolatban erőteljes rendezéseim vannak. Aztán vannak olyan módosítók, amelyeket nem teljesen értettem. Például amelyek ösztönöznék azokat az iparokat, amelyek széndiokszid kibocsátást használnak fel. Hát ilyen iparágak nem nagyon tolakodnak, alapvetően csak a, a, a ilyen pesgő italokt, vagy széndiokszidos italok használják fel. Lehet, hogy a gyerekek túl sokat isznak, de egyébként nem olyan óriási ágazat ez ilyen szódás italok ágazata, amely felszívná a széndiox kibocsátás jelentős részét. Meg kell vizsgáljuk. Mit lehet még? Mindenképpen csökkenteni kell tehát a széndiox kibocsátást, és a CCS nem vezetjük be, akkor erre nem lesz lehetőség. E, így válaszolnék erre a módosítóra. Tehát mondottam, hogy készítek kompromisszumokat, és a zöld előadó módosítói viszont eléggé külön irányt mutatnak, mint a többségé, ezeket nehéz lesz majd kompromisszumba ötvözni. Köszönöm szépen. A jelentéstevőnek. Hercog asszony szó. Köszönöm, csak nagyon röviden. Köszönöm Vikinek, hogy felvállalta ezt a jelentést. Úgy gondolom, végig kell menjünk majd a, kom, a, a módosítókon, és kompromisszumot kell kitalálni, hogy felüleljük ezen pontok egy körét. Egyes képviselőtársaim olyan módosítók a be, amelyek a szocialista irányvonalon túlmutatnak, a CCS ellen fordulva, míg a szocialista frakciónak van álláspontja ezzel kapcsolatban, amikor a CCS barát álláspontja, az az egy frakció abban hisz, hogy a CCS része a megoldásnak. És ha szerintem a CCS-ből az hiányzik, hogy nem elég sürgető, nem elég sürgős, mi gyorsabban szeretnénk bevezetni. Én is bevezettem néhány módot, beteljesztem néhány módosítót, ezek közül az egyik szerint úgy tűnik több szenet használunk föl, miután egyes államok az atomerő ügyében döntöttek, meg a palagáz ügyében. Tehát ha még több szént használunk fel, akkor még nagyobb lesz a sürgetés a CCS mellett. Úgyhogy valahogy össze kéne kapcsolni a két véleményt. Ha több szent használunk fel, akkor a CCS projektet végig kell vinni. A versenyképesség, a világkörű versenyképesség lemaradásban vagyunk, és emiatt úgy gondolom, hogy érdemes ebből a szempontból átnézni a módosítókat és konstruktív megoldást találni más kollégákkal és a jelentéstevővel együttműködve, hogy tulajdonképpen gyorsabb pályára helyezik ezt az ügyet. És fontos lenne világos üzenetet megfogalmazni a tagállamok felé, hogy bármilyen közvélemény eh, jellegű dolgok is eh, ki is ezt az ügyet korábban, nem élhetünk tovább eh, széndiokszid leválasztó és rendszerek nélkül. Fontos tehát nekünk a CCS technológia. Erzok. Köszönöm, Herzog asszony bizottságnak esetleg megadnám a szót. Vidákvátrasz úr. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm ennek asszony. Ha megnézzük a módosítók táblázatát, akkor világos, hogy a CCS eh, rende, eh, a technológiának vannak bizonyos vitatott elemei. Egyetértünk abban mindannyian, hogy eh, a CCS eh, eh, technológiának még mindig be kell mutatnia, hogy ez egy eh, fizikailag képes arra, hogy észszerű költségek mellett szállítsa azt a teljesítményt, amit követelünk tőle, ugyanakkor egyértelmű, hogy a kifejlesztését valóban meg kell gondolnunk. Figyelembe véve azt, hogy a fosztilis üzemanyagok Eh, a következő évtizedekben még mindig az energia eh, mérlegünk eh, legnagyobb részét fogja képviselni, akár akarjuk ezt, akár nem. Aggódom azonban több képviselőtársammal együtt arról, hogy hogyan hathat ki ez a rendszer az árakra. Az á, ezeket az árakat azonban már most is befolyásolja a az üvegházhatású gázok csökkentésével kapcsolatos ambiciózus elképzeléseink eh, kihatása. Itt is ugye eh, megoldást kell találnunk, jelen pillanatban ezek is növelik az energia árát. Ezen túlmenőleg a Nemzetközi Energiahatóság rámutatott arra, hogy az elektromos áram eh, esetében szükséges további beruházások további 40%-kal növekednének akkor, hogyha a CCS technológia nem hozzáférhető. Tehát van esélye annak, hogy a CCS valós eszközé várjon, de a költségen múlik ez. Tehát nem csak arra kell koncentrálnunk, hogy milyen technológiában tudjuk leválasztani és tárolni a széndiokszidot, hanem meg kell találnunk a lehetséges módját is annak, hogy hogyan használjuk a széndiokszidot, amikor leválasztottuk azt. Erre a több módosító hivatkozik is. Összességében ennek asszony javasolnám, hogy ne e, adjunk e, úgymond fehér lapot e, ennek a technológiának, de adjuk neki lehetőséget. Elnök, köszönöm szépen! A bizottság előtt vagy után szeretne beszélni? Köszönöm szépen, ez nekem nagyon sokat segít, hiszen mind a két frakciótól azt hallottuk, hogy támogatni akarják ezt az ügyet. A, mo- a zöldektől vannak olyan módosítók, amelyek nem kifejezetten CCS pártiak, de úgy, és bizonyos frakcióknál vannak olyan vélemények is, amelyek nem az egész frakció véleményét képviselik. De összességében úgy gondolom, hogy erősen arra hajlunk, hogy szeretnénk sürgős lépéseket látni, és különösen a demonstrációs jellegű pilota programok előrevitelére gondolok, Világos, hogy a bizottságnak a pénzosztogatás során vannak megkötöttségei, idő korlátai, de a CCS-nek nyilvánvalóan meglehetősen komplex időzítési jellegzetességei vannak, ezért szeretnénk, hogyha megértenénk azt, hogy a tervezési döntések, a geológiai mérések tanulmányok sokkal bonyolultabb, bonyolultabb ügyek a CCS esetében, mint például egy más területen. Tehát attól tartok, hogy már most is vannak olyan határidők, amelyeket lehetetlen lesz elérni. Nyilván szeretnénk minél hamarabb dönteni, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni a projektek jellegzetességeit, ezeknek időre van szüksége, tehát jó lenne, hogyha meg lenne az a támogatás, ami alapján meg tudnánk oldani, hogy ne is ütemterveket fogadjunk el, mert hogyha ezt tesszük meg, akkor csak bürokráciát dagasztunk, miközben az eredmények nem fognak jönni. Lehet, hogy erre is ki, ki kéne térni. Köszönöm. Európai Bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az összes ma délután elhangzott véleményt először is. A bizottság nevében szeretném megjegyezni, hogy ez a CCS eh, eh, közlemény azért született, mert úgy gondoltuk, hogy opciókat kell találnunk arra, hogy hogyan tudjuk ezt a technológiát támogatni, promotálni. És nagyon hálás vagyok az Európai Parlamentnek a támogatásáért. Minden támogatásnak örülünk most, különösen e pillanatban, amikor nem csak a meglévő programokat finanszírozzuk, forrásokkal és tevékenységekkel, amelyek már elindultak. Nem olyan kritikus pillanatban vagyunk, amikor fontos jövőbeni tevékenységeket is tervezünk. Szeretnék ezek közül kiemelten emelni kettőt. Az egyik, egyik a több éves pénzügyi keret, amely jelen pillanatban a e, e, elkészülés kapujában áll, tehát befejezése e, küszöbön áll, és ez további lehetőségeket fog nekünk nyújtani majd a legfontosabb technológiák támogatása terén. Olyan technológiákról van szó, amelyek a szénre kevésbé támaszkodó technológiákat támogatják. Ráadásul meg kell határoznunk az EU 2030-as eh, energia eh, elképzeléseit is. Látnunk kell, hogy mi lesz a fosszilis üzemanyagok jövőbeni sorsa, és na, ez nagyon összevág ugye eh, CCS-sel, és hát nagyon sok olyan energiaintenzív iparág van, amelyeknek nagyon hasznos lehet a CCS technológia alkalmazása. Mindez tehát a CCS-a kapcsolatos vita lényegi részét képezi. De további fölvetéseket is föl lehetne talán vetni. Sok felszólalás itt is, és a vírásos formában is kitért arra, hogy van egyfajta együttműködés, vagy interakció a CCS technológiák és a megújuló energiaforrások alkalmazása között. A bizottságnak az a véleménye, hogy ezt a két technológiai csomagot nem versengő technológiaiként kellene e, felfognunk, hiszen e, a széndiokszid e, leválasztás és tárolás támogatja megújuló energiaforrások alkalmazását, Ráadásul olyan helyzetben vagyunk, amikor minden opciót használnunk kell, és diversifikálni kell energia szállítási, energiaellátási rendszereinket minden szempontból. Tehát e ebből a szempontból is azt látjuk, hogy nagy a politikai támogatottsága a két opció integrálásának. És végül néhány megjegyzés legutóbbi kommentekkel kapcsolatban, nevezetesen, hogy lehetséges-e nagyobb rugalmasságot biztosítani. és hogy a különböző megközelítéseket hogyan tudjuk külön-külön kezelni. Tudjuk, hogy az energiaügyi megközelítések és projektek eh, bonyolultak. Komplex projektekről van szó, eh, számos engedélyeztetési eljárás van, és hasonló tevékenységi eljárás, amely, amely bizony időbe telik tagállami szinten, épp úgy, mint regionális szinten. A széndiokszid leválasztás és tárolás nem különbözik e tekintetben a többi engedélykötelens tevékenységtől, és a már folyamatban lévő vagy előkészítésben lévő projekteknél eh, gyakran láttunk eh, jelentős késéseket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükséges tovább folytatni ezeket a projekteket, eh, tovább támogatni ezeket a tevékenységeket, vagy azokat a programokat, amelyek már folyamatban vannak. Ahogy említettem, vannak újabbak is, amelyek most vannak megszületőben. Grazie. Madame Ford vuole aggiungere. Elnök, köszönöm szépen. Következő felszólást. Jó, nincs vélemény. Akkor hadd emlékeztessem önöket, hogy a bizottsági a november 5-én kerül sor, tehát november 5-én. A következő rendi pont tehát a Litvániáról szól, ugye? Ugyanis Vilniusban egy ITRA delegáció látogatott, Linek Kolánszka, Kopovinska kollégámmal és egyéb kollégákkal együtt júliusban Pavricsics és Szalvárgász kollégáink is velünk voltak a delegációban, az, és találkoztunk Litvánia elnökével is, aki elmondta, hogy milyen programja van az elnökségnek találkoztunk a külügyi, a szállítási, kommunikációs, távközlési, hírközlési miniszterekkel, a gazdasági miniszterrel, illetve különböző ágazati szervezetek képviselővel is találkoztunk. az Oktatási Bizottsággal, a Tudományos Kulturális Bizottsággal, és így tovább. Találkoztunk az energiaügyi miniszterrel, a természettudományi ügyek miniszterével, oktatási miniszterrel. Ez a látogatás azt jelentette, hogy az érintett képviselők megérthették, hogy melyek a litván prioritások, abban a munkában, amelyel az ITRE majd foglalkozni fog, és alaposan megértették a jelenlegi helyzetet, illetve azokat a kihívásokat is, amelyeket Litvánia eh, maga elé állított. Azt láthatjuk, hogy a litvánok nagyon elkötelezettek az európai elnökségi szerep betöltése mellett, és eh, olyan kihívásokkal foglalkoznak, amelyek az energiával, energiabiztonsággal, nukleáris biztonsággal és hasonló ügyekkel kapcsolatosak, és amelyek fel fognak merülni a többéves keret terv kapcsán. Hogyha ezt az összefoglalót valaki szeretné kiegészíteni, akkor megadom a szót, de látom nincs erre igény. Akkor az ITRE munkája ezzel elvégzésre került, és délután 5-kor folytatjuk majd a munkát a koordinátorok ülésével, hónap délelőtt pedig 9-kor. majd hónap délután háromkor a Környezetvédelmi enviszakbizottsággal eh, együtt közösülést fogunk tartani. Most pedig lezárom az ülést.